Kollégák, elnézést kérek, hogy késtem. A Eurostar késett váratlanul. Sokan kicsit késtek, úgyhogy ezért döntött úgy a titkosság, hogy megvárnak engem, nagyon kedves tőlük. Kis késésről beszéltünk, nem túl sokról. I'm going to ask the interpreters of again ask if they... A tolmácsok szeretnének egy bejelentést tenni munkaügyi vita kapcsán kérem, hogy tegyék fel a felhallgatókat, hogy a saját nyelvükön hallgassák meg a tolmácsok bejelenteni valóját. Parancsolja. Tiltakozásunk 21. napjához érkeztünk, a parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására. Ellenkezőleg, a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját. Szervezett fellépésünk ettől függetlenül a jelenülésen biztosított tolmácsolást nem érinti. Köszönjük figyelmüket! Köszönjük szépen a tolmácsoknak! Feljegyeztük, hogy az eredeti menetrend szerint leáll majd a tolmácsolás, hogy próbáljuk tartani magunkat az időhez. A mol- napirend tervezetre vonatkozóan módosítóintvány nem érkezett elnök, akkor ezt elfogadatnak tekintjük elnök bejelenteni valói. Nos, egy bejelenteni van, új kollégákat szeretnék üdvözlni. Paul Weilenen elhagyta az Európai Parlamentet, de hát én is igazából nem is tudtam, amíg el nem ment, úgyhogy nem volt alkalmam elköszönni tőle. Az utódja jelölésre kerül. Mirja V. Kapera az utódja, aki egy hete, két hete kaptuk a bejelentést. Nem tudom, hogy mire szeretnél -e bármit mondani. Először is üdvözlünk a Deve Szakbizottságban. Uh, dear colleagues, it's... Elnök asszony, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek Brüsszelben. Ez a második hetem itt ebben a csodás városban. Vajrunen úrral helyet cseréltünk. Ő a finn parlamentbe ment, én pedig a finn parlamentből ide az Európai Parlamentbe jöttem. A finn parlament képviselője voltam korábban 11 éven keresztül, úgyhogy a politikában már régóta dolgozom, de ez mégis újdonság számomra. Az Európai Parlamentben lenni nagy öröm számomra. Well, you're, you're very welcome. Üdvözöljük, kedves kollega! Nagyon nehéz a választások eh, előtt egy évvel érkezni. Én jól tudom, hogy milyen ez. Én is egy évvel a választások előtt érkeztem az Európai Parlamentbe. Mindenki mindenkit ismer, mindenki évek óta dolgozik a dosszékon. Eh, de hát megpróbálunk segíteni, a kollégák, a titkársághoz, eh, a kollégákhoz nyugodtan forduljon kérdésekkel. Örülünk, hogy itt van közöttünk. A hármas pontnál tartunk a következő ülési kezdőkönyvének elfogadása. Április 24-e ülési jegyzőkönyvéről beszélünk, a DEVE és a FEM szakbizottságok közös ülésének a jegyzőkönyve megdalálható mindenkinek dossziában, hogyha az ülés vége előtt senkinek sincs ellenvetés, akkor elfogadatnak tekintjük. Négyes napi pont koordinátorok határozatainak és ajánlásainak elfogadása. A május 16-ai határozatokról van szó, ezek mind megtalálhatóak a dossziéban. Kérem, hogy az ülés végéig jelezzék, ha ellenvetés a titkárság irányába. Következő a bizottság közleményei, mert mint hogy az Európai Bizottság közleményei. Megkérdezem, hogy van-e a DJ Defco-nak vagy a DJ Econak bármiféle bejelenteni valója. Ki lesz az első? Karsten Sorensen a DJ Defco-ból talán? Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tényleg nagyon röviden. A kotonu utáni dosszé kapcsán az Európai Bizottság múlt hét pénteken a tanácstól felhatalmazást kapott a tárgyalásokat elkezdeni az, az AKC országokkal. Hosszú vita előzte ezt meg, ahogy önök is tudják, úgy hiszem, hogy végre elmondhatjuk, hogy felkerült az utolsó pecsét is papírra, tehát a tárgyalási mandátumot akkor megkapták. Örülünk ennek, mondja az elnök, majd kíváncsian várjuk, hogy a mi állásfoglalásunk mennyire tükröződik mindebben. A következő ülésünkön kérjük, hogy számoljanak be a dolgok előrehaladásáról. Uh, Valle Le François DJ eko tól a következő, aki szeretne bejelentést tenni. Köszönöm elnék, Wolfgang Rastrai vagyok a DJ eko tól de hát mindegy is szeretném tájékoztatni neked, hogy a strukturális párbeszéd keretében a biztosom eh, bejelentette, hogy ez így lesz. Az oktatás eh, és a sürgősségi esetek eh, hogy hogyan lehet az ilyen vészhelyzetben és a válsághelyzetekben újra megteremteni a megfelelő oktatást a gyermekek számára. This in line with the education. Hiszen a 2000, oktatás 2030 napi rendnek kell, hogy megfeleljünk. Egy erős nexusban fogadtuk el ezt a nyilatkozatot, hiszen a humanitárius és fejlesztési politika fontos részét kell, hogy képezze az oktatás. Négy prioritási terület, felépési területről beszéltünk. Az első a partnerség és az oktatási rendszerek megerősítése az újtó jellegű oktatás érdekében. A második a hozzáférés és az egyenlőség eh, előmozdítása, a béke és a védelem szolgálatába állítani az oktatást, negyedik pedig a jobb végkimenetelek és eredmények garantálása. Ez az új szakpolitikai megközelítés természetesen nem maradt pénz nélkül, hogy ezt a május ülésen a biztosan elmondta. Nos, a Célunk az, hogy 10%-ra növekedjen az aránya annak a pénznek, amit erre a célra költünk majd jövő évtől kezdve. Köszönjük szépen, mondja az elnök, ez egyszerűen egy közlemény, ez szakpolitikai ö, változást is jelent, vagy az eddigi felépés konszolidációjáról beszélünk. Talán érdemes lenne meghívni a biztosukat, hogy beszéljen róla. Igazából konszolidált javítottuk az eddigi felépéseinket, hiszen oktatás az ilyen válsághelyzetekben eddig is megvolt, de szétszórva szerepelt a szakpolitikákban. Jó, értem, akkor a, ezzel a témával kapcsolatban készül egy jelentés, biztos vagyok benne, hogy Stylianides úr legközelebb, ha ellátogat közénk, akkor erről a szakpolitikai keretről beszámolhat hiszen ezt mi egyhangúan támogattuk itt ebben a szakbizottságban az elmúlt évek során, hogy valami történjen ezen a téren. Köszönöm a beszámolókat. Hatos napi rendi pontra raugrunk tovább, ami nem más. Hangzatos címe van a globalizáció előnyünkre fordítása kereskedelmi szempontok. Egy vélemény készül az Inta szakbizottságban. Május 17-én adtak az Európai Bizottság az um, globalizáció előnyünkre fordítása, Harnessing Globalization címmel ezt a úgynevezett Reflection Paper-t, amely egy gondolkodási folyamat kezdete. Az INTA az illetékes bizottság, mi véleményezzük ezt. Christian Dan Preda az előadónk, aki nincs itt, úgyhogy Bogdan Venta fog a nevében hozzászólni. Igen, valóban köszönöm, Préda úr nevében én fogok hozzászólni aki sajnos módon nem tud részt venni a mai deveülésünkön. Préda úr nevében tehát elnézést kérek, hogy nem tud ma, is, ma délután itt lenni velünk, de nagyon örül annak, hogy ezt a fontos témát megkaphatta, és a DEVE szakbizottság véleménytervezetét megoszthatja a kollégákkal. Fontos, hogy előnyünkre fordítsuk a globalizációt, fontos ez nem csak az Európai Unió, hanem a fejlődő országok partnereink számára is. Éppen ezért célunk az, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy a globalizációból a legnagyobb eh, előnyt kovácsoljuk a lehető legkevesebb eh, hátrány mellett, nem beszélve arról, hogy milyen vállalásokat tettünk a fejlődő országok irányába. A globalizáció, mint folyamat elkerülhetetlen, ez egy adott kontextus, ennek keretében végig kell gondolni azt, hogy az ODA, ODA e jelenlegi formájában nem kielégítő ahhoz, hogy a fenntartható és befogadó fejlődés garantált legyen. Alapvetően változatlan a szakbizottságunk álláspontja ez ügyben. A fejlesztés politikában a magán cégeknek azon célokat mentén kell járniuk, amelyeket az Európai Unió ezen a téren magáénak tett. Tehát ehhez tartaniuk kell magukat. A, például a kereskedelmi és fejlesztés politikában alapvető célunk az emberi jogok megerősítése. Ez a 2017. szeptemberi Európai Bizottsági közleménnyel is egybevág, amely pontosan erről szól, Harnessing Globalization, az Európai Unió alapvető értékeinek az érvényesítése a globalizáción keresztül. Ezért olyan fontos, hogy átfogó rendelkezéseink legyenek szociális, munkaügyi, környezetvédelmi normákra vonatkozó minden kereskedelmi megállapodásban, illetve a kereskedelmi és fenntartható fejlődésről egy külön fejezet szóljon, főleg olyan időkben, akkor, amikor a multilaterális szabályrendszerű globális rendszer sokan támadják és kikezdik, emlékeztetek mindenkit arra, hogy a leghatékonyabb módja ez annak, hogy a befogadó globális kereskedelmi rendszert képítsük. Preda kollega, aki az előadójának a véleménynek, szeretné felvenni a figyelmüket arra, hogy a kereskedelem és a fejlesztés politika, mint hogyha sokak szemében egymásnak ellentmondó politikák lennének, ez egyáltalán nem így van. Természetesen a kereskedelmet nem szabad öncélúnak tekinteni, hanem a fenntartható fejlődés és fejlesztés céljainak a szolgáltába kell a kereskedelmi politikánkat állítani. De mm, a kollega egyébként állandó raportőre a, a befogadó fejlesztési politikának, illetve a szakpolitikai koherenciának, így azt hiszem, hogy különösen jó helyzetben van, hogy ebben is érvényesítse ebben a véleményben ezt a koherencia elvárást. A kereskedelmi politikáink során a fejleszt, fejlődő országokkal szemben ennek mindenképpen érvényt kell szerezni. Dampréda úr kiemelni a következőt. A gazdasági és partnerségi megállapodások nagyon fontos eszközök lehetnek abban, hogy a feltartható fejlődést és a kereskedelmet megfelelő struktúrás intézkedések kísérletében valóban kiaknázzuk. A második kiemelendő terület, ez pedig a digitális technológia mainstreamingje, az Európai Unió fejlesztés politikáján belül. A néppárti frakció erről, a digitalizáció és a fejlesztés témájáról Gabriel biztos részvételével tartottunk egy nyilvános meghallgatást, és mindenképpen szeretnénk a digitális infrastruktúra fejlesztését támogatni globális szinten is. Dampréda kollega az árnyékelődőkkal szívesen együtt működik majd annak érdekében, hogy tovább javítsák a szöveget. Tudjuk, hogy a véleménytervezeteknek nagyon szigorú korlátai vannak, terjedelembeli korlátai, ezért nem lehet mindent ebbe belevenni, ezt kérem értsék meg a kollégák az adó elkerülés, adó csalás, a kereskedel, illetve a preferenciális kereskedelmi rendszerek, illetve az EU külső befektetési terve mind-mind szerepelni fognak ebben a témában. Köszönjük szépen, mondja az elnök, az elnök előadó közül néhányan részt vannak, el is lány a szociálisták közül az első. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Preda úrnak a munkát, de persze köszönöm Venta úrnak is, amiért tolmácsolta nekünk Préda úr véleményét. Úgy gondolom, hogy nekünk nagyon határozott álláspontot kell megfogalmaznunk. A globalizáció hozzájárult a gazdasági növekedéshez és a fejlődéshez, ugyanakkor hatalmas kihívást hozott magával, hiszen egyre nőnek az egyenlőtlenségek mind az országokon belül, mind az országok között. Biztosítanunk kell, hogy a globalizáció előnyeiből mindenki egyformán részesüljön, minden ország és az országokon belül a társadalom minden tagja. Emellett a globális szabályoknak inkluzívnak kell lenniük, a kereskedelem, a globális kereskedelem hozzá kell, hogy járuljon az SDG-k eléréséhez, a munkahelyteremtéshez, az egyenlőség növeléséhez és a szegénység felszámolásához. Az ODA, a hivatalos fejlesztési támogatás önmagában nem elegendő, fontos, hogy az Európai Unió a különböző Aid for Trade kezdeményezések révén növelje szerepvállalását, ezzel tudjuk segíteni a legkevésbé fejlett országokat. Ezen túlmenően a magánszférának is hozzá kell járulnia a 2030-as menetrend végrehajtásához biztosítva a teljes átláthatóságot, illetve az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartását. Kísérő intézkedésekre is szükség van, ilyen a pénzügyi támogatás, ezeket a fejlődő országokkal kötött kereskedelmi megállapodások részévé kell tenni, ezáltal támogatva őket és biztosítva, hogy tiszteletben tartják a nemzetközi normákat. normákat. Teljes átláthatóságra van szükség a kereskedelmi megállapodások megkötésekor, és be kell vonni a civil társadalmat és a tárgyalásokba, valamint a jövőbeni kereskedelmi megállapodások végrehajtásába. A fejlődő országok, különösen az afrikai országok még mindig marginalizáltak a globális szintéren. Támogatni kell őket, és fontos, hogy létrejöjjön egy igazi Afrikán belüli piac. Maximalizálni kell a fejlesztéspolitikai potenciált és valamint a migráció mobilitásra gyakorolt potenciális hatását. Segíteni kell Afrikának a termelési és transformatív kapacitások kiépülésében. Elképesztő mennyiségű pénzek hagyják el Afrikát a különböző illegális cselekmények révén, adóelkerülés, adókikerülés, többek között az európai vállalkozások révén. Ezért a mi kezünkben van ennek a problémának a megoldása, együttműködésre van szükség a fejlődő országokkal adókérdésekben, beleértve az ottani erőforrások mobilizációját és Ebbe az irányba mutatnak majd a módosítóink a tervezettel kapcsolatosan. Várom a konstruktív együttműködést a jelentéstevővel és az összes árnyék jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönjük szépen Maria Hojbuch, a Zöldek Árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Dán Prédának ezt a kiváló alapot a további munkához. Mi zöldek is szeretnénk majd ráerősíteni az egyik másik pontra. Kiegészítéseket is megfogalmazunk majd, illetve megpróbáljuk majd a jelentés irányát egy kicsit módosítani. Kiemelnék néhány pontot. A jelentéstevő szempontjából nagyon fontos szerepet játszik a magánszféra a 2030-as menetrend végrehajtásában, de úgy gondolom, hogy itt utalni kell az ENSZ emberi jogi egyezményére, azért, hogy a befektetők és magánszféra közötti aszimmetriát ellensúlyozzuk. Ennek változnia kell, és fontos az is, hogy a DEVE világosan elest foglaljon az ENSZ egyezmény ügyében, és ez ennek megfelelően szerepeljen a DEVE jelentéseiben is. Egyfajta széttöredezettséget, fragmentációt láthatunk abban, ahogyan megkötjük a kereskedelmi megállapodásainkat, ezért örülök, hogy a jelentéstevő említi, hogy multilateralizmusra van szükség. Tulajdonképpen a zöldek is így gondolkodnak, teljesen egyetértünk ezzel. Ugyanis a rengeteg kétoldalú egyezmény, amely fragmentáltságot okoz, gyengíti a VTO-t, és ezáltal nem csökkentjük a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatásokat, hanem inkább növeljük azokat. A kétoldalú kereskedelmi megállapodások sokszor negatív hatásokkal járnak, és ezáltal gyakran megkerülik a WTO szabályait. Ezért is nagyon örülök annak, hogy ez a véleményben külön szerepel. Hasonlóképpen gondolkodom, mint Elis Line, úgy gondolom a fejlődő országoknak nagyobb mozgástere kell biztosítani, hogy a saját politikai stratégiáikat kidolgozhassák, saját prioritásokat fogalmazzanak meg, és a saját lehetőségeikkel is jobban tudjanak élni. Gondolok itt például a mezőgazdaságon belüli termelési kapacitások képítésére, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére. Nagyobb mozgástelet kell ezen a területen biztosítani. A WTO a fejlődő országokra nézvést különleges szabályokat fogalmaz meg, ezeknek a rendelkezéseknek az operatív végrehajtásán kell javítani. Ezáltal nagyobb mozgásteret biztosíthatunk a fejlődő országok számára, és azt hiszem pontosan erre van szükségük ahhoz, hogy a gazdaságukat diverzifikálni tudják. Ennek megfelelően módosítókat nyújtunk majd be mi is. Röviden szólnék néhány szót a fenntartható fejlődésről. A jelentéstevő külön fejezetet szentelt ennek a témának, ezt nagyon üdvözöljük. Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a jövőben a kereskedelmi megállapodásokhoz külön fejezeteket fűz a, a fenntartható fejlődésről. Ezt is üdvözölte a jelentéstevő a véleményben, ezzel egyetértünk, és azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy az abban foglalt rendelkezések kötelező érvényűek legyenek. Emellett megfelelő monitoringra, nyomonkövetésre van szükség, és hogyha nem tartják be a szabályokat, akkor szankcionáló mechanizmus is szükség van. Illetve lesz. Az élelmiszerelletes biztonsága egy külön szívügyem. Megemlíteném még a volatilis piacokat, illetve a piacok megnyitását ebben az összefüggésben, ez utóbbiak ugyanis – az élelmiszerellátás biztonságát veszélybe sodorhatják számos fejlődő országban, ezért a WTO bizonyos mértékű rugalmasságot irányoz elő a mezőgazdaság területén. Döntő jelentőségűnek tartom, hogy a különböző szabadkereskedelmi megállapodások ezt ne essenek alá. Meg kell erősíteni ezt a területet a helyet, hogy gyengítenénk. Az Európai Uniónak a fejlesztéspolitikai koherencia jegyében a déli ország, a déli kontinensekkel való együttműködését meg kellene erősítenie, diversifikációra van szükség a mezőgazdasági termelésben, és bizonyos területek védelmet kell, hogy kapjanak. Úgy gondolom, hogy ezt szerepeltetni kell még külön a szövegben. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek, és ahogyan már mondtam az imént, módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen! Kéri még valaki a szót? Úgy látom, nem. A DEFCO és a Trade főigazgatóságtól vannak itt kollégák, nem tudom, hogy valaki szeretne még valamit hozzáfűzni. Axel Puzsa. Jó napot kívánok! Juli Kepisa vagyok a DJ Trade-től a Kereskedelmi főgazgatóságtól. Köszönöm szépen ezt az érdekes eszmecserét és a konstruktív véleménytervezetet, amely kiemeli azt, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek milyen pozitív hatással járnak, amikor például a szegénység elleni küzdelemről van szó. Amikor a kísérő intézkedésekről beszélünk, az EPEC és a globális délen tett infrastruktúrás beruházások tárgyában, az Európai Bizottság a fenntartható fejlődésre gyakorolt pozitív hatást célozza, és az EU for, Aid for Trade stratégia azt irányozza elő, hogy proaktívan szinergiákat kívánunk majd kiépíteni a különböző megállapodások között. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm elnök asszony, a DG Defco-tól érkeztem, csak megerősíteném azt, amit a kollégám mondott. Az Európai Bizottságnak van egy új közleménye, az Aid for Trade kapcsán, tavaly novemberben tettük ezt közzé, és néhány hónappal ezelőtt itt a szakbizottságban is bemutattuk azt. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos dokumentum elvita szempontjából, ugyanis két fő célkitűzést fogalmaz meg. Az egyik a nagyobb arányú koherencia megvalósítása. Jobban hozzá kell igazítani a kereskedelmi lehetőségekhez és a kereskedelmi korlátozásokhoz is a fejlesztéspolitikai segítségnyújtásunkat, és másrésztről az Aid for Trade-et jobban kell mobilizálnunk annak érdekében, hogy támogassuk a termelési kapacitásokat, különösen a legkevésbé fejlett országokban, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy éljenek azokkal a kereskedelmi preferenciákkal, amelyeket odaítéltek nekik. Nyilvánvalóan ez csak akkor tehetik meg, ha rendelkeznek ilyen preferenciákkal. Ennek a közleménynek, amelyet az imént említettem, tehát ez a célja, ugyanígy a korszerűsített EU stratégiának is, Tekintettel az, hogy a globalizáció előnyünkre fordítása a téma, valamint az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségeket megfelelően kezeljük. Úgy gondolom, hogy ezt a fellépést mindenképpen meg kell említeni ebben a kontextusban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Szeretne valaki valamit még hozzáfűzni? Bogdán? Preda úr, a jelentéstevünk mindent figyelembe fog venni, ami elhangzott. Nyilvánvalóan nagyon nehéz egy ilyen rövid, terjedelmű szövegben minden egyes javaslatnak teret biztosítani, de az árnyék jelentéstevői találkozó mindenképpen megvitatjuk az elhangzottakat. Köszönjük szépen a módosító megvitatásának, benyújtásának határideje. Június 29-e szerda, és aztán augusztusban a nyári, szün, augusztusban a nyári szünet előtt szavazunk. Röviden szeretném még egyszer megemlíteni a tolmácsokat, akik szórólapokat is osztottak itt a teremben, amelyen szerepel az, hogy milyen problémákkal küzdködnek. Ezt azt hiszem mindenki megkapta. És amíg várjuk a vendégeinket, Enrique szeretném elmondani, hogy a DJ echo tól hallhattuk régiben, hogy az Európai Bizottság közzé tette az oktatásról szóló anyagát a vészhelyzetekre vonatkozólag, úgyhogy ezt csak azért említem, mert te nagyon sokat tettél ezért az ügyért az elmúlt években. Okay, we're going to item seven now. A hetes napi rendi pont következik. A 2016. évi világszintű humanitárius csúcs találkozón elfogadott nagyszabású egyesség aláírói második éves ülésének eredményei. Ez a nagyszabású egyesség 2016-ban jött lehet létre, mint ahogyan mondtam, és a világ 18 legnagyobb donora állapodott meg egymással. A cél az, hogy a szükséget szenvedőkhöz jusson el a segítségnyújtás, illetve a támogatás. Amikor azt olvastam, hogy nagyszabású egyesség, egy kicsit furcsának tartottam ezt az elnevezést, egy humanitárius segítségnyújtási eszközre nézve, és nem is értettem, hogy mi értendő ez alatt. Mindenesetre itt van két szakértő, aki elmondja nekünk, hogy miről is van itt pontosan szó, és hát jó lenne, hogyha ennek a az alapvető fogalmait is tisztáznánk, miért van szükség egy ilyen egyeségre, min változtat majd. Erika Trappman van itt, aki a DJ Echo-tól érkezett hozzánk, és Megali Murla, aki a, a humanitárius NGO-k hálózatának, Voice nevű hálózatának az egyik munkatársa. Tehát beszámolnak nekünk arról, hogy ez a nagyszabású egyeség mit is jelent. Tessék. Thank you very much, Chair, and good afternoon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőknek és mindenkinek a hallgatóságban szép napot kívánok. Egy kicsit érdekes ez az elnevezés, nem angol anyanyelvű ember találta ki, talán ez lehet a magyarázat. Egy kis háttérinformációt adnék az elején. Ez az egyezmény tulajdonképpen a humanitárius finanszírozás magas szintű panel eh, dokumentumának, amelyet 2016-ban adtak közzé. Ennek az egyik része, ez a 2017-es humanitárius csúcs előkészületeinek része volt. Több aspektussal foglalkozott, ez az egyik, a szükségletek csökkentése, tehát hogy majd eljutunk egy olyan pontra a világon, ahol kevesebb a humanitárius, humanitárius szükséglet vagy igény, hát azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy ezt nem sikerült elérni, egyre növekszenek a humanitárius igények. És egyébként ez benne is volt a panel jelentésében. A másik, a Broadening the Base címet viselte, ez azt jelentette, hogy a hagyományos intézményi kereteken kívül is keressünk finanszírozási forrásokat. Ez sajnos nem megy nagyon jól. Tavaly a nem hagyományos donorok támogatása csökkent, az amerikaiak, kanadaiak maradtak, még az arab donorok csökkentették, illetve szinten tartják a támogatásukat. Nagyon sok munkát végzünk, hogy a magánszféra szereplőit, a biztosító ágazatot bevonjuk, de nem rózsás a kép, egyelőre még folyamatban van minden. A harmadik rész pedig ez az említett egyezmény, amely a humanitárius nyújtás hatékonyságát érintette, hogy hogyan lehet, lehet ezt egy kicsit karcsúsítani, hatékonyabbá tenni. 10 a különböző munkafolyamatot azonosítottunk be, és 51 kötelezettségvállalást soroltunk fel ezek alatt. A kihívásokra majd visszatérek még. A megállapodás megalapodást Isztambulban írták alá 2016 májusában, két évvel vagyunk ezután, 32 aláírója volt, a donorok, a Vöröskereszt mozgalom, a civil szervezetek hálózatai, és így tovább. Most már 59 aláíró fél van, civil szervezetek önállóan is, de más szervezetek is, ha hát például a NIA hálózat, amely helyi szervezeteket képvisel, akik szintén csatlakoztak tehát a támogatókhoz és aláírták ezt az egyezményt. New Yorkban múlt héten ugyanezt tapasztaltuk, volt egy éves találkozó, és ugyan így, mint az előző évben is, az aláírók értékelik a tevékenységüket, hogyan teljesítették a kötelezettségvállalásaikat, egy jelentést jelentetnek meg. Ettől függetlenül van egy független elkészített jelentés is, ez elég forradalmi, mert külső fél értékeli azt, hogy milyen előrelépést érünk el. Sajnos nem minden területre igaz ez a humanitárius segítségnyújtáson belül, hogy külső értékelő elemzi. Itt van az idei éves jelentés a kezemben, most adták ezt ki, a weboldalon olvasható, úgyhogy mindenkit arra ösztönzök, hogy keresse meg a weboldalon és olvassa el, ez összefoglalja, hogy hol is tartunk most. Bizonyos szempontból elég jól állunk, más területeken viszont még vannak kihívások előttünk. A bizottsági oldalon is a készpénz alapú támogatás az, ami a legtöbb kihívással küzd. A DG Echo és mások is a bizottságban ezt támogatták egyre jobban és az érintett feleket tájékoztatták arról, hogy ez hogy működik. Ugye tudják, hogy az ISS-en keretei között Törökországban, a szíriai válságra reagálva, Lebanon, Libanonban, Jordániában gyakorlatilag ez volt az egyik fő eszköz, amit használtunk a humanitárius segítségnyújtásra. És tavaly 2017-ben a DG Eco a teljes költségvetésnek 35%-át ilyen formában használta fel, és az átláthatóságot sikerült javítani most már a terepen kiosztott finanszírozás a JETE adatbázisban 100%-ban megjelenik, és a mutatókat is teljesítik 70%-ban. Ez szerepelt az egyezményben, több éves finanszírozás is létezik, a világ a humanitárius csúcsértekezletén is elhangzott az, hogy nem tudunk 9 hónapos, 12 hónapos szerződésekkel dolgozni. A bizottság célja 15-20 százalék legyen több éves szerződés, ez a 2018-as cél. Vannak átfogóbb kérdések is, a humanitárius fejlődés humanitárius segítségnyújtás és a fejlődés kapcsolata. Azt hiszem, hogy a tagok tisztában vannak ezzel a témával, a kísérleti projektekkel, a workshopokkal, EU-s delegációk, a DG ECO és mások is a hat kísérleti országban szerveztek rengeteg ilyen eseményt, tehát nagyon sok minden történik. Több kihívást jelent a lokalizáció, tehát most rátérek a kevésbé pozitív pontokra. Az volt a célkitűzés, hogy 2020-ra a humanitárius finanszírozás 25%-át helyi szereplőkön keresztül hajtjuk végre, a lehető legközvetlenebb módon, akármit is jelentsen ez. Mondhatjuk, hogy egyelőre még mindenki elég messze van ettől, a mi esetünkben az akadályozza mindezt, hogy a jogalap nem teszi lehetővé, hogy nem EU-s székhelyű szereplőket finanszírozzunk közvetlenül. Azonban negyre növeltük azoknak a számát, akiket csupán egy közvetítőn keresztül támogatunk. Tehát legalább csökkent a közvetítőpontok száma, de még bőven van tennivaló. A bizottság több kapacitás növelő projektet is finanszírozott, a helyi eh, szereplőket igyekezett támogatni a finanszírozási stratégiák kidolgozásában is, amelyekkel aztán a donorokhoz fordulhatnak. Az utolsó munkafolyamat, amelyre kitérnék, az igények felmérése, ez is komoly kihívást jelent. Technikai szinten nagyon sok jó munkát látunk, de a politikai szinten igen nehéz az előrehaladás. Tulajdonképpen még mindig ott tartunk, hogy minden egyes humanitárius ügynökség, mindegy, hogy az ENSZ, a civil szerv, egy civil szervezet vagy a Kereszt a saját értékelését, felmérését végzi el, és utána pedig a kéréssel a donorokhoz fordul, és finanszírozást kér a saját tevékenységeire, és aztán elég nehéz helyzetbe kerülnek a donorok, hogy hogyan is allokálják ezeket az összegeket. Ráadásul ugye a szíriai válság, Törökország, a rohingyák, az afrikai térség problémái, és így tovább mind-mind jelen vannak, tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy hogyan lehet a pénzösszegeket úgy teríteni, hogy mindenhova jusson remélhetőleg sikerül prioritásokat felállítani, és akkor a finanszírozást ezek szerint lehet bonyolítani. Életmentés, vészhelyzetek és így tovább, de nagyon nehéz kiegyensúlyozni ezeket egymással. És lassan így, hogy a záráshoz érkezem, egy-két szót az értékelésről, a folyamat értékeléséről a New Yorki ülésen kiderült az, hogy azért még van ebben dinamika, tehát még mindig úgy tűnik, hogy sok változást el lehet érni ezzel a folyamattal. Eleve sokat tudtunk változtatni azzal, hogy rendszeres jelentéstétel kezdődött a témákban, és ettől függetlenül még vannak kihívások. A hatékonyságot ugyan növeltük, de az ügynökségek és mi is még nehezen tudjuk azt elmagyarázni, hogy ha a is segítségnyújtásról a készpénzre állunk át, akkor ez pontosan mit is jelent. A mutatókat, mutatók meghatározásán zajlik a munka, illetve ugye azon, hogy hát vissza tudjunk térni az európai adófizetőkhöz, és azt mondjuk, hogy tessék, itt vannak az eredményeink, így javítottuk a segítségnyújtást, a humanitárius segítségnyújtást szemszerűsítve. A bizottságnak nagyon fontos az, hogyha további rugalmasságot biztosít azon ügynökségeknek, amelyeket finanszíroz, akkor ezt szeretné látni a lentebbi szinteken is. Tehát nincs értelme annak, hogy a DG Eco kevesebb finanszírozást tesz félre, miközben a nemzetközi szereplők, a többiek nem változtatnak a stratégiájukon, és közben senki nem lesz hatékonyabb a felhasználásban. Ennek nem lenne értelme. Ami pedig az átfogó értékelést illeti, tehát hogy a bizottság milyen mutatókat használ, hogyan méri a hatékonyságot, azt hiszem tudják, hogy azt vizsgáljuk, hogy a pénzösszegek mekkora része jut el a végső kedvezményezethez. A Törökország az ISSN esetében kezdtük ezt, minél több forrás jut el a végső kedvezményezethez, annál jobb az értékelés, annál sikeresebbnek, érték, sikeresebbnek értékeljük a fellépést. Törökország, Libanon esetében most már 85, 15, 90, 10 és hasonló arányokat sikerül, százalékos arányokat sikerült elérni, tehát ez pozitív. További lépések. A múlt heti ülésen feladatokat fogalmaztak meg az irányító csoportnak, amely a munkát szervezi. Georgiev asszony, aki volt bizottsági elnök helyettes vezeti ezt a csapatot, és ők határozzák meg a jövőbeni stratégiát, feladatokat, és az ő feladatuk az, hogy politikai szinten elérjék, hogy megfelelő lendületet kapjon ez a munka, és hogy a különböző érintetteknek be tudjuk mutatni, hogy lehet itt még eh, növelni a hatékonysági rátát. Természetesen a helyszínen kell eh, konkrét eredményeket elérni, és a bizottsági oldalon mi meg fogjuk próbálni ennek az eszmecserének a végeredményét beépíteni a több éves pénzügyi keretekről folytott vitába, a DG Eco munkájába, a kapcsolatok kiépítésébe a végrehajtó partnerekkel. Reméljük, hogy a tanulságokat az egyezmény megkötéséből, illetve ebből a találkozóból le tudjuk vonni, és fel tudjuk használni a munkákban. Én most itt abba hagyom, és Magalinak adom át a szót. Köszönöm szépen ezt az átfogó tájékoztatást, és most pedig, ahogy mondtam, Magali Múrlon következik, a Voice hálózat programkoordinátora. Ők a humanitárius szervezeteket képviselik a helyszínen. Mr. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Mielőtt rátérek a Grand Bargain témájára, először a Voice-ról hadd beszéljek. Én a civil szervezetek e, európai központú ernyőszervezete vagyunk. 86 civil szervezetről beszélünk, 20 európai országot képviselünk, Elsősorban a DJ Echo finanszírozta programokban résztvevő civil szervezetekről beszélhetünk. Lássuk akkor ezt a Grant Bargain. Tíz különböző workstreambe áll össze az 51 vállalás. Ez nagyon sikeres és újító jellegű, hiszen a humanitárius szereplőket egyenlő partnerként ülteti egy asztalhoz. 51 vállalás, 10 különböző téma köré szerveződve. Egyrészt a donorok tesznek vállalásokat, a célzott támogatások, egyszerűsített beszámolás több éves tervezés témájában, másrészt a végrehajtó ügynökségek, tehát főként az ENSZ szervezetek és a civil szervezetek pedig azt vállalják, hogy átláthatóbbak lesznek a az átfedéseket, a gazdálkodási költségek csökkentésében érdekében csökkentik, illetve a pénzbeli támogatásokat előtérbe helyezik, illetve megpróbálják a kedvezményezettek véleményét magába a programnak a kialakításába is valamilyen módon becsatornázni összességében a civil szervezetek pozitívan eh, tekintenek erre kezdeményezésre, hiszen úgy érezzük, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a régóta ismert rendszerhibákat kiavítsuk. Méghozzá újító megoldásokkal próbáljuk helyre tenni ezeket az eddig is ismert hibákat, éves önbeszámolók eh, készítését vállalták a kedvezményezettek. Egyébként ez nagyon sokat segít abban, hogy az aláírói a Grand Bargain megállapodásnak valóban eh, tartsák magukat ahhoz, amit eh, vállaltak. Az elmúlt évek során olyan érdekes és kreatív kezdeményezések voltak, amelyeket a civil szervezetek nagyon fontosnak találtak. Ugyanakkor a rengeteg kezdeményezésnek megvan a hátránya is. Túl sok kezdeményezést már nehéz a civil szervezeteknek figyelemmel követni. progress uh, Túl sok bába között elvész a gyerek, ahogy azt szoktuk mondani. Főként akkor, hogyha egyébként ezek a kezdeményezések néha egymásnak is ellent mondanak. A Grand Barken kapcsán sokan úgy gondolják, hogy ez egy zárt körű klub, és éppen ezért a humanitárius téren aktív civil szervezeteknek nem mindig van alkalmuk arra, hogy ebben részt vegyenek aktívan, mint hogyha a vitából kiszorultak volna egyesek. Nagyon jó az, hogy ehhez a Grand Bargainhez most már egy ilyen eh, civil eh, szervezeteket képviselő hálózatként csatlakoztunk, mint egy áthidalva ezt eh, a helyi szempontok becsatornázásával tehetünk nagyon sokat. A Grand Bargain létrehozása óta veszünk ebben részt. Azt hiszem, hogy az ön beszámolók, önkéntes beszámolók készítése nagyon fontos fejlemény. Nagyon jó azt, hogy a Grand Bargainbe ennyi időt és energiát fektettek az érintettek. Szeretnénk, hogy az ajánlások végrehajtása iránt is ennyire lelkesek lennének az emberek. Mit próbálunk itt a, elérni? Hát a, megpróbáljuk bevonni a, a tagjainkat A civil szervezetek több féle kezdeményezést tettek már az elmúlt években annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljon a működésük. Fontos, hogy az ENSZ ügynökségek, a Vörös Kereszt, illetve a nagy nemzetközi civil szervezetek együttműködése eh, jobban alakuljon, hiszen nemzetközi szinten is fontos eh, eh, mindez. Az IKVA valamely egy Genfi székhelyű ilyen civil ernyő szervezet. Nos, velük együtt adtunk ki erre vonatkozós álláspontot we really pretty much based our, our, our work on a, on a very... A munkánk egy most már jól működő task Force alapján működik, ez 47 DigiEco civil partnert tömörít. A fő prioritásaink alapvetően a, a Grand Bargain kapcsán és a 10 workstream vagy téma kapcsán. A célunk tehát az, hogy minél uh, inkább részt vegyünk abban a munkában, ami a finanszírozás feltételéül szabott kritériumok teljesítését érinti, főként az egyszerűsítésre gondolunk, úgy gondoljuk, hogy ezen a területen is roppant fontos az egyszerűsítés megvalósítása. Szeretnénk, hogyha tovább egyszerűsödne a harmonizált beszámolási kötelezettség tekintetében például. Szeretnénk azt is, hogyha a nagyobb mértékben támogatnánk a helyi és a nemzeti kapcsolatartókat, illetve inkább több éves tervezési folyamatban szeretnénk, finanszírozásban szeretnénk gondolkodni. Fontos, hogy a frontvonalban lévő szereplők nagyobb mértékben bevonásra kerüljenek ebbe az egész folyamatba, éppen ezért egy websájtot is létrehoztunk a Grand Bargain a civil szervezetek számára címmel, illetve helyi szinten szervezünk workshopokat, hogy egy műhely munka keretében csatornázzuk be a civil szervezetek véleményét. Két év után mit mondhatunk, hogy állunk a Grand Bargain ügyben? Az New York ülésen is beszéltünk ugye erről, alapvetően optimisták vagyunk a Grand Bargain ügyben, Enrique véleményével egyetértek. Ez egy óriási lehetőség a változásra, sokat segített abban nekünk, hogy lendületet kapjanak azok a kezdeményezések, amelyek már korábban is megvoltak részben, de mégis például a készpénz alapú támogatások, a civil szervezetek bevonása, illetve gender témában az, hogy a Grand Bargain hány civil szervezet írta alá, jól mutatja, hogy valóban nagyobb mértékben mondják be őket ebben a munkába. Bizonyos témák, tematikus területek terén is láttunk javulást. Fontos, hogy ezek a vállalások konkrét eredmények formájában is megjelenjenek. This now we enter this third years uh, of the Grand Bargain, and we would like this. Két év után azt szeretnénk, hogyha ez, ez az év már valóban a végrehajtásról szólna. A Grand Bargain nem szabad, hogy véget érjen, hiszen általában ö, időre, energiára ö, van szükség ahhoz, hogy általában a programigazgatáson változtassunk mindenkinek magáévá kell tenni ezt. Ha például az átláthatóságot nézzük, az, hogy a belső rendszereket, vagy egyeti normákhoz valaki átalakítsa, ez bizony nem kevés emberi munkát, energiát, illetve pénzt igényel. Nem csak egy projektciklusra, hanem több évre van szükség. A vállalásokat szeretnénk, hogyha helyi szinten kézzelfogható eredmények formájában is megjelenne a stakeholder meg, dimenziós megközelítés különösen fontos, a, fontos, hogy ők a frontvonalból hogyan látják a grant Bargain megjelenését. Ugye fontos, hogy folyjon tovább ez a munka, a meglévő kezdeményezések, a GHD, a HAM reform, a Nexus, illetve a grant Bargain közötti kapcsolatok szorosabbá kell, hogy váljanak. At EU level um, and, and for voice uh, where we see... Lássuk unió szintjén, egyértelmű kapcsolatokat látunk, hogyan tudjuk a Grand Bargain ban rejlő lehetőséget kiaknázni az elkövetkezendő hónapokban. Először is fontos, hogy a finanszírozásban is megjelenjenek a Grand Bargain vállalások a következő a DG Eco és civil partnerek közötti keret megállapodások megkötése során a kettő kell, hogy kapcsolódjon, ezért az FPA, eh, tehát a keretpartnerségi megállapodás felülvizsgálata erre egy csodálatos lehetőség. A beszámolók, a többéves pénzügyi eh, finanszírozási ciklus és tervezési ciklus, a lokalizáció, ezek mind-mind olyan munkát jelentenek, amelyben próbálunk segíteni, amennyire tőlünk eh, telik hangsúlyozva azt, hogy az Európai Unió is egyébként ezt jelezte és vállalta, a pénzügyi rendeletnek köszönhetően, amit egyébként az Európai Unió nemrég fogadott el, vagy fogad majd el nem sokára, ez egy olyan fontos új elem, amely nagyon sokat segít nekünk, főként az a lehetőség, hogy hogy nagyobb mértékben be, eh, figyelembe vegyük a partnerek eh, visszacsatolásait, szeretnénk, hogyha az egyszerűsítés valóban megjelenne, illetve a partnerek sokszínűsége is megmaradna, hiszen minél sokszínűbb civil partnerekre van szükség, hiszen a helyi eh, helyzet eh, sajátosságokat ez kell, hogy tükrözze. Ehhez nyilván nem kevesebb, nem több pénzre van szükség. For the European Parliament. Az Európai Parlament és a Deveszak Bizottság eh, számára mit jelentett a Grand Bargain a civilek szempontjából? Önök mit tehetnek az elkövetkezendő hónapokban? Fontos, hogy figyelemmel kövessék a pénzügyi rendelet elfogadását, hogy valóban egyszerűsödött -e a helyzete a civil szervezeteknek. A következő több éves pénzügyi terv egy óriási lehetőség lesz arra is, hogy a humanitárius segítségnyújtás terén található vagy látható hiányt hát, valahogy pótoljuk. Fontos, hogy nagyobb költségvetést különítsenek el a humanitárius segélynyújtás céljaira. A DEVE szakbizottság valóban nagyon aktív a többes pénzügyi keretről szólt tárgyalások keretében, és támogat bennünket, hogy a kifizetések megfeleljenek a kötelezettségvállalásoknak a költségvetésben, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy kiszámítható és időbeni kifizetésekre eh, számíthassanak eh, a civil eh, partnerek. A globális humanitárius, vagy és a humanitárius világ csúcs találkozó esetében is fontos, hogy a hatékonyság és a hatásosság javításával javítsunk a segítségnyújtáson, de ez magával a humanitárius válság helyzettel nem, helyzeten nem fog önmagában segíteni. Ezek a különböző beszámolók éppen ezért nagyon fontosak. Köszönöm szépen, én szerettem um, Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez az utolsó dolog, amit mondott, nagyon fontos, különösen ami az időzítést illeti. Mert hát beszélünk itt eljárásokról, folyamatokról, menedzsmentről, és így tovább, de a legfőbb politikai kérdések foglalkoztatnak mindenkit itt és az USA-ban, mégpedig az emberek tömeges mozgásáról szólnak ezek, a, arról, hogy konfliktus sújtotta területekről menekülnek, bukott államokból. Itt volt tegnap Brüsszelben egy csúcs találkozó ebben a témában, ahol az EU nem tudott megállapodni, egyenőre legalábbis így néz ki. Valószínűleg érkeznek majd még hírek erről. Láthattuk, hogy mi történik az Egyesült Államokban, ahol gyermekeket választanak el szüleiktől, de hát tudjuk, hogy mi történik Dél- és Közép-Amerikában, beszéltünk az imént Venezueláról például. Remélem, hogy az emberek tehát nem csak a száraz elméleti oldalát látják a dolognak, mert tényleg kulcsfontosságú, hogy ezen a téren többet érjünk el. Erikének adom meg a szót, aki a humanitárius segítségnyújtás jelentéstevője volt nálunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rengeteg információt, amit megkaphattunk most önöktől, különösen ami az értékelést, evaluációt illeti. A Grand Bargain rövidítése egyébként a GB, ugyanígy, mint Nagy-Britanniáé is angolul. Nagyon érdekes volt számomra az, amit a Voice-ról hallhattam, nagyon fontos ez a hálózat a humanitárius segítségnyújtás területén. Érdekes volt hallani azt, hogy önök mit gondolnak az úgynevezett Grand Bargain végrehajtásáról. Az Európai Parlament delegációt küldött Isztambulba a humanitárius csúcsra. Magam is részt vettem ezen a csúcs találkozón. Még emlékszem arra a pillanatra, amikor bemutatták, bejelentették ezt a megegyezést, a Grand Bargain-t. Egy egész sor ország egyébként további vállalásokat tett, még magasabb célokat fogalmaztak meg maguknak, mint az összes ország az ENSZ keretein belül. Ha jól emlékszem, akkor a két alapvető cél a következő volt először is. Hatékony és végrehajtható megállapodások megkötése. Tudjuk ugyanis, hogy ha 179 ország állapodik meg egymással, akkor azt nehezebb végrehajtani, mint amikor 22 egyezik meg egymással. A másik fontos cél pedig az volt, hogy új donorokat találjunk. Különösen az öböl menti országok sorolhatók a lehetséges donorok sorába. És fontos, hogy azok az országok, amelyek a fejlődés szintje már eljutottak egy bizonyos szintig, azok is részt vegyenek a politikai támogatásban. Nagyon súlyos humanitárius válságnak vagyunk, válságoknak vagyunk a tanúi, és ezek száma egyre nő. A legfontosabb most az, hogy egy sor országot rábírjunk, hogy további vállalásokat tegyen. Most nem csak a Grand Bargainről beszélek, hanem a világ helyzetéről általában. Két éve azt látjuk, hogy egyre nőnek a szükségletek a segítségnyújtás területén. Ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy az egyre nagyobb humanitárius kihívásokhoz nem párosulnak egyre nagyobb vállalások. Az USA például egyre csökkenti szerepvállalását a fejlesztéspolitikai együttműködésben, a humanitárius segítségnyújtásban. És egyre több olyan helyzet áll elő, amelynek kapcsán az Európai Bizottságnak is kérdéseket teszünk fel, gondoljunk a gázai övezetre, vagy Afrika szarvára. Egyszerűen nincs elég forrásunk ahhoz, hogy biztosítsuk több százezer ember túlélését. Mert százezrek élete forog kockán. Nagyon jónak tartom azt, hogy a nem kormányzati szervek szerint az elmúlt két évben pozitív előrelépés történt, említették ugye ezt a megállapodást, és az Európai Bizottság is azt mondja most nekünk, hogy vannak pozitív mozzanatok a New Yorki megállapodást követően. Mégis úgy gondolom, hogy igen jelentős hiányosságok mutatkoznak, és ezeket kezelni kell. Hiszen ön is elmondta, elnök asszony, nem elég, hogy mi az intézmények részéről megvelegessük egymás és a magunk vállát. Fontos, hogy a humanitárius válsághelyzetekben segítséget tudjunk nyújtani. Lenne még néhány kisebb megjegyzésem. Trautmann asszonyhoz intézném kérdésemet. A DEVE szakbizottság abban reménykedik, hogy a következő MFF-en belül ennek az egyességnek, a Grand Bargainnek nagyobb szerep jut majd, mert most bekerül a fejlesztés politikai költségvetés az általános költségvetésbe. Önök szerint ezzel nehezebbé válik-e a fejlesztés politika dolga? Az Európai Bizottság ugyanis javasolt, hogy a különböző eszközöket áramvonalasítani kell, egyfajta streamliningra lesz szükség. Ez megkönnyíti vagy megnehezíti a humanitárius segítségnyújtás dolgát? Úgy hiszem, mindannyian nagyon örülünk annak, hogy mind az Európai Bizottság, mind a nem kormányzati szervek most, amikor kezdődnek a tárgyalások, próbálnak nekünk segíteni abban, hogy megállapítsuk, Melyek azok a programok, melyek azok a célkitűzések, kihívások, amelyekre különösen oda kell figyelnünk, amelyek különösen fontosak. Azt hiszem, vannak kormányok, van néhány tagállam, Dánia, Belgium és Szlovénia, ha jól tudom, ilyenek, akik azt követelik, hogy azok az ügynökségek, amelyekkel együttműködünk, azoknak garantálniuk kell az úgynevezett lokalizációt. Ez azt jelenti, hogy az erőfeszítéseket helyi szinten kell végrehajtani. Trautmann asszony, ez jó hír? Jó híre az, hogy az Európai Bizottság most erőfeszítéseket tesz arra, hogy a helyi szinten nőjön az autonómia, mert ezáltal a helyi szintet erősebben bevonnánk a jövőben, nagyobb súlyjal esne alatba. Az az érzésem, hogy még mindig nem végeztünk a különböző szükségletek felmérésével, értékelésével. Humanitárius válsághelyzetben sokszor csak akkor reagálunk már, amikor megtörtént a baj. Kitör a válság, és mi reagálunk a helyzetre. Sok esetben azonban sajnálatos módon csak ez az egyetlen lehetőség, mert nehéz előrejelezni a katasztrófákat, például a természeti csapásokat, nehéz azt is előre látni, hogy egy-egy konfliktus hogyan alakul. De épp manapság, amikor egy 7 éves értékelésben gondolkodunk, lehet, hogy elérte, elérkezett az ideje annak, hogy felállítsunk egy diagnózist arról, hogy mik is a tényleges szükségletek. Nem csak a megállapodás szereplőiként, aktív szereplőiként, hanem EU-ként általában véve. A kérdésem pedig a következő. Az Európai Unió Isztambulban az összes egyéb nemzetközi szereplőhöz hasonlóan vállalásokat tett egy bizonyos időszakra vonatkozólag. Több esetben szerettünk volna egyfajta értékelést látni arról, hogy ez az egyesség hogyan működik, hogy a többi szereplő hogyan lép fel, mit tesz, és azt is látni szerettük volna, hogy a különböző EU-s vállalásokkal mi a helyzet, mennyire sikerült azokat végrehajtani, megvalósítani. Általában véve, illetve külön-külön is az úgynevezett Grand Bargain nem belül megáll, tett megállapodásnak megfelelően. Tudjuk, hogy a válsághelyzetek egyre hosszabban tartanak, ez roppant aggasztó, a mi szemszögünkből itt a Deveszak Bizottságban, és ez azt is jelenti, hogy egy strukturált rendszer szintű megoldásra van szükség. A fejlesztéspolitikának egyre nagyobb szerep jut, mert a megfelelő fejlesztéspolitikával tudjuk megakadályozni, hogy a humanitárius segítségnyújtás egyáltalán szükség legyen. Nagyon jónak tartom tehát az ilyen jellegű értékeléseket, külön akkor, különösen akkor, hogy a külső értékelésekről van szó, mert ezek fenntartják a lendületet. Emlékeztetnek arra, hogy milyen vállalásokat tettünk, hiszen annak nincs értelme, hogy vállalásokat tegyünk, és utána, utólag ne nézzünk utána annak, hogy milyen eredménnyel is járt mindez. És most jön a beugratós kérdésem, Trautmann asszony. Hogyan kell reagálnunk illetve mi, mi történik most az elkövetkezendő hónapokban? Hogyan reagál az eseményekre a Voice? Ja, herzlichen... Köszönöm szépen. Lehet, hogy jobb lenne, ha felveszik a fülhallgatót. Enrique az imént arról beszélt, mennyire fontos a megfelelő diagnózis felállítása, mennyire fontos, hogy felmérjük, milyen szükségletek mutatkoznak. Szerintem azt is meg kellene nézni, hogy a pénzek honnan érkeznek. Sokszor látjuk azt, hogy válsághelyzetben sokan ígérnek pénzügyi segítséget, de a végén ezeket a pénzeket mégsem bocsátják rendelkezésre. Átnevezik a különböző ö, pénzügyi eszközöket, vagy odaígérnek pénzeket, amelyekre, amelyek nem is állnak rendelkezésre. Lehet, hogy a parlamentnek egyfajta magatartási kódexet kellene követelnie mind a tagállamok, mint az EU egésze számára, és ez a magatartási kódex előírne, hogy megmutatjuk, hogy válsághelyzetben a pénz, a segítségül odaígért pénz honnan származik, hiszen jó lenne látni, hogy mi az, ami friss pénz, friss forrás, és mivel lehet ténylegesen számolni, mekkora összegekkel lehet ténylegesen számolni. Úgy vélem, hogy ez megsegítené a humanitárius segélyszervezetek munkáját, és lehet, hogy tényleg egy ilyen magatartási kódexre lenne szükség, mert ez nagyobb átláthatóságot teremtene. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kért szót. Magam is kérdeznék egy mást. Az egyik kérdésem a több éves jellegre vonatkozik, ahogy a Henrike is mondta, régóta beszélünk a több éves jellegről, de amikor ott helyben látjuk a adott országokban mit is jelent az, hogy finanszírozás, humanitárius finanszírozás. Jártunk például Ugandában. A bizottság azt mondja, hogy X összeg áll rendelkezésre, és akkor az emberek az egy egész évre terveznek, és aztán március-áprilisban kapnak nagyobb összegeket, azt gyorsan el kell költeni, próbálnak kedvezményezeteket találni, és aztán a, ki kell tölteni az összes szükséges dokumentumot. Az az érzésem, hogy leginkább a papírológiára helyezik a hangsúlyt, ahelyett, hogy megnéznék pontosan, mire van szükség, mi működik, szerintem jóval hatékonyabbak lehetnénk. Az az érzésem, hogy állandóan erről beszélünk, de valamiért nem sikerül ezt megvalósítani. Nem tudom, hogy mi akadályozza meg ezt, hogy ebben előbbre jussunk. Egy másik dolog, amit láttunk például a Közép-Afrikai Köztársaságban a lokalizáció kérdését érinte, érinti, lokalizáció alatt azt hiszem azt értik, hogy a helyi NGO-k közvetlenül együttműködhessenek az Európai Bizottsággal. Többször is hallottam azt, hogy a szabályok ezt nem tehet, teszik lehetővé. Hát akkor miért nem változtatunk a szabályokon? Hiszen Görögország esetében például nagyon gyorsan tudtunk cselekedni, régóta Kérjük azt, hogy a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó eszközt felülvizsgálják. Ez egyelőre nem történt meg, minden egyéb eszközt felülvizsgáltunk már. Ha jól emlékszem, a munkatársakra nézek, 1996-os eszközre szabályozásra nyúlik vissza az eszköz, egy nagyon régi eszközről beszélünk. Amikor közép, a Közép-Afrikai Köztársaságban jártunk, találkoztunk egy helyi nővel, aki egy kiváló projektet irányult, irányít. Nagyon nehéz körülmények között működik, működteti a projektet, mégis egy nyugati NGO-val kell együttműködnie. Nem egy kicsit atyáskodó magatartás, ez, hogy azt mondjuk, hogy a helyiek nem tudják ezt megszervezni, nem lehet a helyi szervezetekkel együttműködni, hanem a nyugat-európaiakkal kell. A Költségvetés ellenőrzési szakbizottsággal is beszéltünk erről. Persze a költségvetési ellenőröknél is gond van, mert el kell fogadni azt, hogyha nagyon rossz körülmények között kell bizonyos összegeket elkölteni, akkor néha adódhat gond. Persze mindenki igyekszik elkerülni azt, hogy probléma legyen, de bármikor, amikor valamiféle probléma adódik, akkor persze rögtön ugrik erre a nyugati média. Úgyhogy próbáljuk a kockázatokat csökkenteni. Nyilván ez ennek köszönhető. És persze, nagyon jól mutat a sajtóban, ha valaki azt mondja, hogy jaj, hát a pénzt elpazarolták, az adófizetők pénzéről van szó. De nyilván utána kell nézni annak is, hogy milyen körülmények között működik a humanitárius segítségnyújtás. A saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy sokszor az emberek nagyon nehéz körülmények között végzik a munkájukat. A vállalkozások, amelyek jelen vannak, az ilyen nagyon nehéz, nagyon nehéz helyzetek között is vállalják a működést, elfogadják a kockázatot. Nem tudom, hogy az eszköz hogyan lenne átalakítható ennek megfelelően. Mindig nagyon nagy vitadul arról is, hogy igen, segítséget nyújtunk pénzügyileg, meg kellene nézni, hogy hova kerül pontosan, de hogyha több közvetítőn keresztül juttatjuk el a segítségnyújtást, akkor az nyilván nem segít a helyzeten, mert még nehezebben nyomon követhető az, hogy mennyi pénz jutott el ténylegesen a katasztrófa sújtotta területekre. Tehát ha tudjuk, hogy mindezek problémák léteznek, akkor a kérdés az, hogy miért nem változtatunk ezen, miért nem használjuk fel a Grand bargain arra, hogy megváltoztassuk a saját EU-n belüli szabályainkat. Van valakinek még kérdése? Ha nincs, akkor az előadóknak adom meg újra a szót. Thank you very much, Chair, and thanks Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm a képviselőknek ezeket az érdekes és nagyon is releváns kérdéseket. Órákat el tudnánk tölteni itt ma délután, de az idő hiányában igyekszem röviden válaszolni. Az eszköz egyébként elég jól működik, nem hiszem, hogy magát az eszközt kell megváltoztatnunk, viszont innovatívabbnak kell lennünk a lokalizációval. És ahogy önök is elmondták, a probléma az az, hogy ugye megvannak az audíthatóságok, ez az általános tendencia a kockázat transfert illetően. Nyilván a donorok a nagy ügynökségekre hárítják a kockázatot, akik továbbadják a helyi civil szervezetnek, aki aztán a terepen működik. És ők az ő vállukat nyomja a többi probléma is, a bizonytalanság is. Tehát meg kell találnunk annak a módját, hogy közvetlenebbül tudjuk elérni ezeket a szereplőket. Az a kérdés, hogy vajon kis civil szervezeteket finanszírozzunk, vagy sem, akiknek ugye nincs kockázatkezelési kapacitásuk, jogszabály, elemzői kapacitásuk. Hát talán ez önmagában kockázatos lehet. Ha nincs bankgarancia, vagy nem működik, akkor akár csődbe is mehetnek ezek a szervezetek. Talán ilyen átfogóbb jellegű ernyő szervezeteket kellene támogatnunk, vagy egy alapot létrehozni helyi civil szervezetekre, hogy legalább a szintekből néhányat ki tudjunk iktatni, és közvetlenebből tudjuk a finanszírozást eljuttatni, anélkül, hogy 5000 különböző kis partnerrel kelljen számolnunk. Ez lesz az egyik nagy falat, amelyen majd dolgozunk a partnerségi tárgyalásokon. Megnézzük, hogy mit tudunk integrálni ebbe a kontextusba. De egyetértek egyébként azzal, amit elmondtak a több éves tervezésre vonatkozóan is valóban eléggé súlyos bürokratikus terhekkel jár ez a folyamat. Ez ahhoz is kapcsolódik egyébként, hogy nincs elegendő forrás. Soha sincs elegendő forrás, annak ellenére, hogy a finanszírozási szintek az elmúlt években emelkedtek, de hát ezt a válságok, az újonnan megjelenő válsághelyzetek fel is szívták nem, meg kell néznünk, hogy mi az, amit előre tudunk allokálni, mikor tudunk a vészhelyzeti tartalékhoz nyúlni, és így tovább milyen tényezők vannak, stb. Ezt is egy kicsit még karcsúsítanunk kell, csökkentenünk kell a brosúrát, papírmunkát, hogy legalább ne kelljen állandóan előről kezdeni ugyanazt. És talán áttérek a következő kérdésre, az új pénzügyi keretek időszakára. Igen, az a javaslat, hogy a finanszírozást a humanitárius eszközre növeljük. A fejlesztést sem szabad persze elfelejteni. Nem biztos, hogy jó hír az, hogy a humanitárius segítségnyújtásra több pénz jut, viszont a fejlesztésre kevesebb. A kettő közötti átmenetet is közben támogatni kell. A bizottság javaslata az új egyszeres eszközre vonatkozóan azt célozza, hogy meglegyen mindenre a forrás, az előkészületekre, az ellenálló képességre, és így tovább. Meglátjuk, hogy hogy zajlanak a tárgyalások, de nagyon örülnénk annak, hogyha a parlament tudná támogatni ezeket a javaslatokat, és hogyha tudnánk finanszírozni is őket, hogy a terepen aztán valóban kézzelfogható eredményt érjünk el. a reaktív fellépés, illetve a korai figyelmeztetés, korai cselekvés, ezzel kapcsolatos kérdéssel is egyetértek. Jobban meg tudjuk már jósolni ezeket az eseményeket. A humanitárius téren figyelembe kell venni a konfliktusok dinamikáját, és azt, hogy ezek utána hogyan befolyásolják a humanitárius fellépést. Nem biztos, hogy a béke fenntartás vagy a béke kiépítése kell, hogy a elsődleges cél legyen, de hogyha pozitívan tudjuk befolyásolni a konfliktust, vagy hogyha korai előjelzést tudunk, előrejelzést tudunk adni, egy kialakuló konfliktusról, akkor utána jobban tudunk reagálni, és nem csúszunk bele olyan konfliktusokba, amelyek elkerülhetőek lettek volna. Mi Már és Banglades például elkerülhető lett volna évek óta, tudott erről az EU, és lehetett volna korábban reagálni. És talán az utolsó képviselő, Holbúr képviselő kérdései, és akkor németre váltok, csak figyelmeztetek mindenkit, hogy fel tudja tenni a fülhallgatóját. Önnek is igaza van, az Európai Bizottság és csak annyi kötelezettséget vállalhat, amely, amit teljesíteni tud, tehát akkor összegeket lehet, amelyeket el lehet költeni. És nem lehet több finanszírozást kihelyezni a meglévőnél, hogyha közben kapunk új finanszírozást, akkor újra kell kezdeni természetesen az egész eljárást. Érdekes, amit javasol, ugye vannak új donorok is, és némelyek ezek közül nagyobb kötelezettségvállalást is megfogalmaztak, volt, aki később lépett be a körbe. Nem volt könnyű előre programozni a finanszírozást a válsághelyzetek esetén, de érdekes lesz ezt megnézni a jövőben. A fejlesztési oldalt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Persze nem lehet mindig, nem sikerül mindig a teljes forrást felhasználni, de arra is kellene, hogy legyen lehetőség, hogy rugalmas legyen a költségvetés, és ezeket a forrásokat máshova irányítsuk át. Köszönöm szépen, és akkor Murla asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is válaszolok a különböző kérdésekre. Nem jegyeztem föl konkrétan nekem címzett kérdéseket, de megjegyeznék egy-két dolgot én is, például a lokalizációval kapcsolatban. Szerintem az értékelés elég világos, tehát az eszköz az nagyon jó, szolgálja a célját, én ezzel egyetértek. Innovatívnak kell lennünk, hogy aztán a gyakorlatban a helyszínen javítsuk, hatékonyabban járjunk el. De az egyszerűsítésetől függetlenül nagyon fontos, mert az egyszerűsítés nélkül még a lokalizáció sem kísérelhető meg. Nagyon kevés szervezet tudja kezelni ezt az administratív terhet, amelyel ma szembe kell nézni. Tehát egyszerűsítsünk, ez mindenképpen nagyon fontos, és nézzük meg, hogy ezután merre lehet tovább lépni. Még valami, ami nagyon fontos. Ez az egyezmény nem csak arról szól, hogy a támogatást a helyi civil szervezetek felé igyekezzünk áthelyezni, hanem a kapacitásépítésről is szól, illetve arról, hogy részt vegyenek a döntéshozatali folyamatokban. Tehát fontos, hogy az ENSZ is ezeket a kötelezettségvállalásokat ö, átvegye, és az ENSZ döntéshozatali folyamatban is, ö, folyamatban is részt lehessen venni. Tehát amikor egy cselekvési terv megszületik, amikor a forrásokról döntenek, és így tovább, akkor fontos ezeket a szervezeteket meghallgatni. Én úgy érzem, hogy az Európai Bizottság és más, sok más humanitárius szereplő is igyekszik egyébként ezt elérni. A kapacitásépítésről annyit, hogy a fejlesztési szervezetek is felelősek ezért, mármint ennek a finanszírozásáért időt igényel mindez, és a humanitárius fellépésnek gyakran a kiegészítőjeként tekintenek rá, de nem szükségszerű, hogy csak humanitárius eh, fellépésként eh, nézzük ezt. A fejlesztési költségvetésben van lehetőség kapacitás bővítésre, előkészületekre, és így tovább, tehát össze kellene kapcsolnunk ezeket a különböző fellépéseket. minden összekapcsolódik. Hogy a finanszírozási architektúrában a szinteket csökkentsük, ezzel csak egyetérthetek, de először vizsgáljuk meg alaposan, hogy hol vannak ezek a szintek. Ugyanis ebben az architektúrában vannak olyan szereplők, amelyek nagyon hasznosak és hozzáadott értéket jelentenek a folyamatban. Én gondolok egy-két tagunkra is, amelyekkel partnerségben dolgozunk, és akik a lokalizáció mellett kötelezték el magukat. De vannak olyan civil szervezetek, amelyek specialisták, karitas szervezetek, és így tovább. És ők nagyon jók a kapacitás, partnereik kapacitás bővítésében. A finanszírozási láncban is nagyon fontos követni a források útját, az elszámolás miatt is. Tehát nem mindig olyan egyszerű egy-egy szintet kihúzni, lehet, hogy egy szerződésben talán egyszerű, de az átfogó képet nézve összetettebb a folyamat, tehát óvatosan kell ezt a szint csökkentést megközelíteni. Meglátjuk, hogy mi történik az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen. Az új kereten belül tehát ezeket a problémákat remélhetőleg mind meg tudjuk oldani. Önöket hallgatva olyan kérdéseket hallottunk, amelyek közpolitikában számos helyen megjelenik, hogyan csatornázzuk be az emberek véleményét a szakpolitika formálásba, hogyan biztosítsuk azt, hogy valódi eredményeket hozzon a program, kézzelfogható eredményeket hozzon, a jó szándék ugyanis sokszor nem elég, hogyan tudjuk ezeket tényleg megoldani a mindennapokban. A szakpolitikák, közpolitikák területén számos helyen megvannak a modellek, az előző szakmai életemben egyébként ebben részt vettem a Caritas szervezetek szervezésében. A, tehát a modellek megvannak, léteznek és működnek. Négy éve vagyok elnök ennek a szakbizottságnak, és újra meg újra ugyanazt halljuk mindenkitől. Mint hogyha a donorok nem figyelnének oda arra, hogy mi az, ami tényleg változtatna az érintettek életén. Sokszor nem is annyira pénzkérdés, hanem a megfelelően működő finanszírozási és donor modell működtetése. Nem, nem is tudom, hogy az FPM modell hogyan működik. Erről esetleg tudna szólni egy pár szót, hogy ennek mi lesz a pontosan az időzítése? Fontos, hogy ez ne csak egy bürokratikus folyamat legyen, hanem valódi szakpolitikai változásokat hozzon. Általában a bizottság és a végrehajtó szervezetek közötti párbeszéd keretében vitatják ezt meg. Több támogatás, hatékonyabb segítségnyújtás, ez kapcsolatban nyilván majd beszámolhatunk a nőknek eh, bővebben erről. 2019 végére kell, hogy elkészüljön mindenek a modalitása. De az MFF kapcsán is eh, felmerülnek eh, fontos kérdések, amelyekre egyelőre nem tudunk választ adni. Hát már az is fontos, hogy tudják, hogy pontosan mik a problémák. Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek, ezt a beszámolót köszönjük. Okay, we have votes coming up, so... Közeledik a szavazás, ezért a 8-as pontra tovább kell, hogy ugorjunk az emberi jogok tekintetében transznacionális jelleggel bíró transznacionális vállalatokra és más szüzeti vállalkozásokra jelenő kötelező érvényű ENSZ eszközzel kapcsolatos uniós álláspont, én vagyok az előadójának a témának, eh, szakbizottság elnökeként én vagyok, tehát az előadója és vezető szereplőnek a témának. Kötelező érvényű ENSZ eszköz transznacionális vállalatokra vonatkozóan az emberjogi tanács úgy döntött, hogy egy IGWG kormányközi munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy egy kötelező érvényű eszköz szülesen, amely az emberjogi törvények és a transnacionális, illetve multicégek kapcsolatára fény derüljön, illetve hogy ennek egy új kereteket szabjon. Három ülésre került sor az Európai Parlament figyelemmel követi a dolgok alakulását. Szerettük volna, hogyha napirendre kerül ez itt a szakbizottságban, egy állásfoglalást is szeretünk volna az október ülés előtt. Az Európai Uniónak formális álláspontja nincsen a tárgyalásokra vonatkozóan, ezért szeretnénk mi erről itt beszélni. In July. És a júliusi szakbizottság ülésen remélhetőleg el is tudjuk majd fogadni ezt az embereknek, így a kollégáknak, így lehetőségük lesz módosító indítványokat benyújtani. Több mint 180 módosítót már is nyújtottak a kollégák. Az Emberi Jogi Albizottság is érkezett jó néhány, vannak kompromisszum tervezeteink. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy erről beszéljünk, többen is vannak ugyanis, akik szeretnének ezt hozzászólni, elsőként Bogdán Benta. Thank you, thank you, Chair, as you say, uh, this the question. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ENSZ kötelező érvényű eszköze a multicégekre vonatkozóan, én árnyék előadója vagyok a néppárti frakciónak, a kezdeményezést éppen ezért támogatom, szerintem fontos feltenni ezt a kérdést és válaszokat kapni. A szakbizottságunk már elkezdett dolgozni azon az állásfoglaláson, anélkül, hogy megvártuk volna a bizottság válaszát. Reménykedni tudunk csak benne, hogy a többi frakcióval tudunk majd közös álláspontra jutni. Az én véleményem az, hogy az egész dosszié inkább az INTA szakbizottságra tartozik, mint ránk. Az unió csatlakozása az ENSZ eszközhöz, ugye e, körül forog itt a kérdés, több nagy ország nem vesz részt a munkacsoport munkájában, éppen ezért kötelező érvényű emberjogi due diligence kitételeket európai cégekre erőszakolni, úgy érezzük, hogy eh, egész egyszerűen nem garantálna ez így az egyenlő verseny szabályokat. Thank you. I haven't had people indicating. Um... Többen is jelezték, hogy szót kérnek. Judith Sargentini elsőként. Parancsolj, Judit. Sure. Csak villám gyorsan és röviden, elnök asszony, örülök annak, hogy egy ilyen szóbeli kérdést teszünk fel, és remélhetőleg egy ellens foglalásról is eh, szavazhatunk. Majd arra próbáljuk felszólítani a bizottságot és a tanácsot, hogy pozitívan viszonyuljanak egy ilyen globális kötelező érvényű eszköz elfogadásához. Aggasztónak tartom, hogy Genfben az emberügyi tanácson több ország megteszi ezt kezdeményezést. Ecuador egyébként az egész vitának, vagy a folyamatnak az élére állt, és az első visszajelzések nem túl pozitívak, több tagállam megpróbálja a folyamatot késleltetni. Egyes tagállamok részéről, mint hogyha változott volna az álláspont. Jól lenne szerintem éppen ezért, hogyha mi az Európai Parlament részéről arra ösztönöznénk a bizottságot és a tanácsot, hogy legyen pozitív végkimenet ennek a folyamatnak, közben kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk, a nagy cégekre vonatkozó vitarendezési mechanizmusok országokkal együtt, de a harmadik országok állampolgárai emberi jogok ügyében egész egyszerűen jogorvoslat nélkül maradnak. Éppen ezért örülök annak, hogy mi napirendre tűztük ezt a kérdést. Sajnálatos, hogy az INTA szakbizottságban képviselő társaink, minthogyha óckodnának a probléma megoldásától, de hát az októberi ülés előtt jó lenne, hogyha erre megoldást találnánk. Muchas gracias. Laura Sánchez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Linda. Eh, me parece que, nos parece que has propuesto unos compromisos que suponen una base muy buena para... Köszönöm szépen. Szerintem az eddigi kompromisszumos javaslatok jó kiindulás alapot jelenthetnek. Szerintem a legfontosabb célt tudjuk teljesíteni, ami pedig nem más, mint hogy az Európai Parlament véleményének valahogy hangot adjunk, főként a ENSZ menekültjogi főbiztosságához, illetve a tanácshoz intézzük majd mindezt. Egy-két apró megjegyzésem lenne a szöveggel kapcsolatban. Szerintem ez az eszköz az ENSZ céljaival, illetve alapvetően azokkal a tagországi jogszabályokkal is összeegyeztethető, amelyek egyes uniós tagállamok egyébként elfogadtak az elmúlt évek során. kollégák olyan módosítókat is benyújtottak, amelyek minthogyha nem szeret, arra utalnának, hogy nem akarnak ezen a téren előre lépni, Sőt, vannak olyanok, akik eh, konkrétan törölnének olyan módosítókat, amelyek az emberi jogokat elébe helyeznék más üzleti érdekeknek. A bizottságot, illetve a külszolgálatot kell, hogy felszólítsuk arra, hogy továbbra is konstruktívan járjanak el ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy a politikai érettségről tennénk tanúbizonyságot, hogyha elfogadnánk azt a tényt, hogy a jelenlegi mechanizmusok légüres teret teremtettek, és nem garantálják minden polgárnak, embernek, hogy az emberi jogai védelembe részesüljenek. Zárásképpen engedjenek még annyit, hogy elmondjam, hogy az Európai Unió a talán a leg jobb helyzetben lévő olyan nemzetközi szervezet, ha annak nevezhetjük, amely tehet valamit azért, hogy ezért a kötelező érvényi ENSZ eszköz elfogadásra kerüljön. Egyértelmű, világos jogi keretre van szükség, amely az Európai Unió irányadó legfontosabb elvének megfelel, Remélem, hogy ezen a szövegen együtt tudunk majd dolgozni, konszenzust tudunk létrehozni, és az emberi jogokat más szempontok elé tudjuk helyezni. Heidi Hautal következik. Köszönöm, elnök asszony! Először is a parlamenten belüli folyamatot szeretném tényleg dicsérő szavakkal illetni. A DROA, a DEVE és az INTA jól együttműködött. A külszolgálatot, a bizottságot is meghallgattuk, és némi módon sikerült bizonyos félreértéseket is tisztázni a megbeszélések során. Fontos azt látni és érteni, hogy az egyik oka annak, hogy a külszolgálat és a bizottság óckodott a gondolattól, az csak a transnacionális vagy multicégeket célozta volna, és hogyha az értékláncot vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az egy tagállamon belül működő nemzeti vagy tagállami cégeket nem szabad ebből kizárni, ez az első. A második, fontos volt azt is tisztázni, hogy például az ENSZ Business and Human Rights, tehát az üzleti élet és az emberi jogok összeegyeztethetőségéről szóló irányelvek igenis kötelező érvényű due diligence jogszabályok formájába átültethetőek. Ami pedig a mandátumot illeti, most már jó néhányan jobban értjük, hogy az Európai Uniónak egyelőre még nincsen tárgyalási mandátuma, már pedig dan, mandátum nélkül se konstruktív, se destruktív nem lehet az Európai Unió. Remélem, hogy végre valahára megszületik ez a mandátum az INTA tagja is vagyok, és ott is elmondtam a kollégáknak, hogy szépen, fokozatosan, mint hogyha az INTA is kezdené beadni a derekát, szerintem előbb-utóbb ők is csatlakoznak hogy hozzánk, és belátják, hogy ez fontos igazunk van. Köszönöm, mondja az elnök, itt a külszolgálat, aki a felelős ennek a témának. Mark Giacomini az külszolgálat nemében jelen van, aki majd beszámol arról, hogy mi újság a mandátummal, mi folyik az unión belül. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt, hogy az Európai Unió együtt működik az üzleti élet, illetve az emberi jogok területét szabályozó ENSZ irányelvek végrehajtásában. Ez az alapvető eszközünk arra, hogy ezen a területen valamit is tegyünk. Az ENSZ különböző fórumain nagyon aktívak vagyunk, az ENSZ szintjén különböző témákban dolgozik az Európai Unió. Például május 17-én részt vettünk egy konzultációban az ENSZ munkacsoportban az érintettekkel, due diligence, tehát a megfelelő körültekintés elve az üzleti szereplők által az emberi jogok tekintetében illetve részt vettünk azon a fórumon is, amely a megfelelő jogorvoslat kérdését eh, járta körbe. Egyébként az emberjogi tanács eh, előtt merült ez fel. Fontos ajánlások érkeztek az menekültügyi főbiztosságtól is, az Európai Bizottság, az Emberjogi Tanács, az ENSZ Emberjogi Tanács következő ülésén fog eh, egy beszámolót tartani ezen témában. Éppen ezért az Európai Unió a 38. emberjogi tanácson többek által benyújtott javaslatot teljes mértékben támogatja, amely alapvetően a jogorvoslathoz való hozzáférést garantálná. Olyan kezdeményezéseket is támogatunk, amelyek a, a UNGP-k az ENSZ eh, irányadó vagy iránymutatásainak a végrehajtására vonatkoznak. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió alapvetően nem ellenzi azt, hogy egy esetleg kötelező érvényű jogi eszköz elfogadásra kerüljön. A kormányközi munkacsoport munkájában részt vettünk, talán a legaktívabb küldöttség voltunk, rengeteg kérdést tettünk fel a tervezettel kapcsolatban. Tehát aki azt állítja, hogy az Európai Unió aktívan nem vesz részt a folyamatban, az egyszerűen nem mond igazat, és azzal sem értünk egyet, hogy destruktívak lettünk volna a folyamat során. A legjobb példa ennek az volt, hogy a konzultáció június 20-án tartottunk egy ö, ö, ö, egyeztetést, négy hozzászóló négy tagország szólt hozzá csak építő jelleggel konstruktívan akkor is, köztük az Európai Unió küldöttsége. Ahhoz, hogy sikerre járjunk, bizonyos problémákat meg kell oldani. Úgy éreztük, hogy külön konzultációkat kezdjünk a megfelelő eljárás ügyében. Egy olyan folyamatra van szükség, amely kiszámítható és mindenkit bevon. Enélkül egész egyszerűen nem járhatunk sikerrel, a kormány közi munkacsoport munkáján belül. Az emberjogi tanácsnak egyébként vannak kiáratott, vagy bejáratott eljárásrendjei, de attól tartjuk, hogy ez nem feltétlenül a legcélvezetőbb ebben az esetben. A tolmácsok kérik a külszolgálat nagyra becsült hozzászólóját, hogy kicsit lassabban hadarva olvassa a számára leírtakat. A Lang volt nagykövet úr, aki egyébként az alelnöke volt ennek a munkacsoportnak, abba eh, egyezett bele, hogy a következő ülés négy hónappal eh, megelőzően, tehát eh, augusztus 15-ig, hogyha október 15-én szeretné Ecuador megtartani a következő ilyen ülést, de egyelőre ilyen tervezetet nem kaptunk, a civil szervezeteket is aggasztja az, hogy Ecuador eh, a folyamat során egész egyszerűen bizonyos dolgokat nem tesz meg megfelelően. Lássuk az Európai Unió álláspontját. Tisztában vagyunk azzal. Business, trade union, academics on a range of option for possible a potenciálisan kötelező, érvényű eh, jogi normákat lefektető ENSZ eszköz elfogadását elviekben nem ellenezzük ugyanakkor, de azt látnunk kell, elemeznünk kell, hogy milyen további jogi fejlemény tudná igazán megoldani a problémákat, a visszaéléseknek hogyan tudnánk elejét venni, illetve a visszaélések esetében hogyan tudunk jogorvoslatot garantálni az áldozatok számára. Az Európai Bizottság többi főigazgatóságával is konzultációt kezdeményeztünk, évek óta folyik ez az intenzív munka, mi is beszélve a tagállamokról, illetve az Európai Unió harmadik országbeli delegációival. Egy mély alapos vitát kezdeményeztünk az érintettekkel, ez sokkal komolyabb munka, mint a világ bármely más régióiban. Az Európai Unió és a tagállamok szintjén is a jó néhány jogszabály került elfogadásra, az ENSZ irányadó irányelvek gyakorlatban történő átültetése érdekében a külszolgálat részéről az úriember továbbra is csinálatlan tempóban hadarja a szemára leírtakat, mondják a tolmácsok. Nos, azon próbálunk dolgozni, hogy egy közös álláspontot készítsünk az Európai Unió részéről, tehát az Európai Unió igenis elkötelezett egy olyan vita iránt, amely egy majdani mindenki által elfogadott formátumban történik, hogy a jogi védelem terén leglévő hiányosságokat valahogy pótoljuk. Ami az esetleges mandátumot illeti, nos, először is egy szerződés tervezetre van szükség ahhoz, hogy egy hivatalos álláspontunk is lenne. Köszönöm, hogy ezt felolvashatom. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy rá kellene bírnunk a, tag, bírnunk a tagállamokat is, hogy részt vegyenek a felépésben. Az LKS Nyilván csak akkor vállalhat vezető szerepet, ha követik őt a tagállamok. Szavaznunk kell, kedves kollégák, úgyhogy most tovább kell lépnünk a napirendben. Júliusban újra visszatérünk erre a kérdésre, amikor majd szavazunk a szóbeli választ igénylő kérdéstől. Köszönöm az LKS-nek. 9-es napi rendi pont. Kezdjük a szavazást, kedves kollégák. Az első szavazás egy egyszerű szavazás lesz. Név szerint szavazhatunk erről a szóbeli választigénylő kérdésről. Ez az imént megvitatott eszközzel kapcsolatos. Megnyitom a szavazást. Uh, Mindenki szavazott? Mindenki szavazott, úgy látom, igen, akkor lezárom a szavazást. Vote Elfogadtuk a szóbeli választ igénylő kérdést, köszönöm szépen a kollégáknak. Akkor haladunk tovább. Az elnök mikrofonja kikapcsolódott, sajnos nem halljuk őt. Sorry. Köszönjük szépen. Tízes napi rendi pont. A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban az erdő kérdés. Ez egy hosszabb szavazás, mert a saját módosítóinkról és a más szakbizottság által általi módosítókról is szavazunk. A szavazás előtt megadom a szót jelentéstevőnknek, Heidi Hautalának. Köszönöm, Linda. Egy nagyon konstruktív és konszenzuson alapuló folyamat volt, az ezzel kapcsolatos munka. Közel 200 módosító született, de a legtöbbjük csak tisztázni, egyértelműsíteni akarta a szöveget, kiegészíteni néhány dimenzióval, ami hiányzott a szövegből. Nézeteltérés nem igazán adódott, Szerintem viszonylag egyszerű volt a kompromisszumos módosító kialakítása, remélem a kollégák elégedettek lesznek. Egy kicsit hosszabb lesz a szavazás, igen, de úgy látom, hogy nagy szükség van erre a jelentésre, már csak azért is, mert az Európai Bizottság most már végre megfelelő konzultációt folytathat le egy EU-s stratégiáról az erdők pusztulását illetően. Külön szeretném megköszönni az ENVI szakbizottságbeli kollégák munkáját, Kamiesna asszony és Aréna asszony munkáját az Intából, nagyon jó volt az együttműködésünk, és remélem, hogy együtt sikerült egy nagyon jó dokumentumot kialakítanunk. Igen, és ez persze kapcsolódik az előző napi rendi ponthoz is. Akkor most szavazunk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 121 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. NV6 mellette ellene tartózkodók elfogadva, NV8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, NV12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 169 mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük a 169-est, azt hiszem elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Inta 2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 3 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 116 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. NV 32 mellette, ez fogyottá vált elnézést, mondja az elnök, 122 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük a 86-ost, megnyitom a szavazást. Azt hiszem viszonylag nagy többséggel született meg az eredmény. Lezárom az eredményt. Elfogadtuk, de nem akkor a többséggel, mint legutóbb, úgyhogy jó, hogy ellenőriztük. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. NV15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV20 mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV21 mellette. Csak kettő van. Mire utána nézünk a dolognak, le is szavazhatnánk egyenként, nem kell blogban. Az MV23-ig szavazhatunk blogban, nézem a kollégákat. Rendben, akkor blogban szavazunk mégis. Ki támogatja az Envis blokkot, mellette ellene tartózkodók. Mindet elfogadtuk, köszönöm szépen. 99-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész az okafogyottá vált, az elsőt elutasítottuk emiatt, 111 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, elutasítottuk Bogdán. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. NV25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Inta 8 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 157 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Inta 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 132 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 134 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 100, a 139-est visszavonták, 142 részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A második rész ezzel fogyottá vált. 141 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. MV 43 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 120-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 151-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanazzal a többséggel. Inta 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Envi 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. NV41 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 170 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 171 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV28. Mellette ó, két részben kell szavazni, akkor első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 26-os kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. NV42 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 179 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 182 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 183 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 188 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 190 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. NB46 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 193-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Inta 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Inta 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Jó gyorsan haladtunk, mert a preambulum bekezdések következnek, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19, ez okafogyottá vált, akkor 63-as jön mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. A tő- következő néhányat blogban leszavazhatjuk? Megszavazhatjuk, nem? Jó, akkor egyenként 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35 mellette, ellene, még egyszer, 35-ös, 35-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást a 36-osról. Mindenki szavazott elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mell- két részben, első rész. Ellenőrizzük a 43-as trendben, megnyitom a szavazást. 43, we're checking. Votes closed. And it's carried. Lezártuk a szavazást, elfogadva. 45 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Akkor a második rész is okafogyottá vált, 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 61, nem azt lefette a kompromisszum, akkor a 62 jön mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az 58-ast elutasítottuk, az 59-est elfogadtuk, nem a 60-asról nem kell szavaznunk, mert ezt lefedi a többi módosító. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hivatkozások. Szavazhatunk blogban? Nem akkor egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, második módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ellenőrizzük?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 A 11-es volt, rendben, még egyszer a 11-est, elnézést, összezavarodtam, mondja az elnök, tehát 11 mellette ellene, tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A jelentés módosított verziójáról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Heidi Hautalának, abszolút többséggel fogadtuk el a jelentést. Right, we have item 11. If people are leaving, Now, can they do so... Jó, akkor most a 11-es napi rendi pont következik a kérdések órája. Aki el akarja hagyni a termet, kérem tegye csendben. Enrique Guerrero tette fel a kérdést a bizottságnak, nem olvasom fel a kérdést, de lényegében arról volt szó, hogy még egyszer mondom egyébként azoknak, akik elmennek, hogy Csendben hagyják el a termet, mert szeretnénk tovább haladni a napirendben. A kérdések órája következik, egy nagyon fontos kérdésről van szó. Tulajdonképpen a gázai övezetben a menekültek finanszírozásáról van szó. Az ECO-tól szeretnénk megtudni azt, hogy mit tesznek a válsághelyzet kezelésére, miközben a finanszírozásban az elmúlt időszakban csökkentések következtek be. Nem tudom, hogy az ECO-tól ki van itt, hogy válaszoljon, kérem mutatkozzon be. Yes, sorry. Kérem mindenki csöndben legyen. A really important question about ECO and gas. Fontos ez a szóbeli kérdés az ECO-ról és a gázáról. Fontos kérdést tárgyalunk. Ha nem akarják a választ meghallgatni, kérem menjenek ki a teremből, de azt csöndben tegyék. Yeah, please. DG eh, Good afternoon. Tehát a DG Eco képviselője, jó napot kívánok. Én az Irak, Jemen és Palesztináért felelős csapatot vezetem. Köszönöm a kérdést. Általános megjegyzésekkel kezdünk, és utána pedig rögtön a válaszra térünk rá komolyan aggasztanak bennünket ezek az összecsapások, amelyek a gázai kerítés környékén március 13-a óta tartanak, most már júniusban. Tudják, hogy egyre nő a sérültek, illetve a halottak száma 154 haláleset és több száz sérült, ről vannak adataink, nem hivatalos adatok szerint 200 további sérült is van. A sürgősségi egészségi ellátáson kívül közép és hosszú távon is súlyos következményei lesznek mindennek, a civil lakosságra nézve, illetve az egészségügyi ellátásra nézve és már meglévő nagyon nehéz helyzet tetejébe jött mindez, 11 év blokkád, stagnáló gazdaság, elektromos áram, víz, ellátás, szennyvízkezelés, elég rossz helyzetben van, a vásárló ereje a fizetéseknek csökken, és humanitárius válság kezd kialakulni. Ezt a folyamatot vissza kell fordítani fizetések csökkentettek, a nemzetközi közösség, közösség csökkenti a finanszírozását, mindez együtt vezet a válsághelyzethez a gazai övezetben. A humanitárius és a fejlesztési szereplőknek reagálniuk kell. A kérdésre válaszolva, az, a DG Eco milyen lépéseket tervez? A 2018-as finanszírozási allokáció Palesztinában 21 millió euró volt, és ebből kb. 70% a gázai övezetre kiszerződött összeg. A múlt hónapban tovább romlott a humanitárius helyzet, hetente voltak összecsapások az övezetben, és a szereplők az elektromos áramválság, a blokkád és egyéb intézkedések miatt már eleve korlátozottan tudtak felépni a humanitárius szervezetek. A bizottság további 3 millió eurót különített el humanitárius segítségnyújtásra, az egészségügyi ellátás, ivóvíz, higiénia biztosítására. Több szolgáltatást fedez tehát ez, épületek biztosítása, vészhelyzetre való felkészülés. A jelenlegi helyzetet szorosan figyelemmel kíséri a DG ECO és a partner szervezetei a helyszínen. 2007-től átfogóan az Egyesült Államok több mint 370 millió eurónyi összeget biztosított, felteszik a kérdést, hogy ezt eh, hogyan allokáljuk. Ahogy említettem, 3 millió eurót már májusban mozgósítottunk, és eh, szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, hogy rugalmasan tudjunk reagálni a fejleményekre. Amennyiben további igények felmerülnek, akkor további finanszírozást tudunk megfontolni. Az Európai Bizottság a belső mechanizmusait rugalmasabbá teszi-e a finanszírozás biztosítására, és, azt, hogy a humanitárius, és arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás, illetve a fejlesztés közötti kapcsolatot figyelembe vegyük. A nemrégi politikai események fényében eh, fontos ezt a szinergiát megteremteni, az EU stratégiáját Palesztinában így alakítani. Ez elsőrendű prioritás, különben a bizottság segítségnyújtásának a hatékonyságát nem tudjuk biztosítani, és a két államra épülő megoldásét sem. Tehát egyre szorosabban kísérjük figyelemmel a helyzetet, igyekszünk az EU-s fellépést harmonizálni, és a legkiszolgáltatottabb családokat segíteni Gázán. A segélyektől függnek, egyre nő a munkanélküliség, a szegénység. A DG Eco, a NIRA és egy IAS e misszió volt februárban a helyszínen. A kérdésben felmerült, hogy az UNDRA támogatását növeljük-e 2018-ra és 2019-re nézve. Ez a finanszírozás több millió palesztin menekült életét befolyásolja Jordániában, Szíriában, Cisjordániában, és kihat a régió stabilitására is. Egyre nő a feszültség a menekültek körében. Rendkívül nehézek a, körül, nehezek a körülmények rövid idő szakon belül, és ezért 2018-ban 82 millió euró összeg állt rendelkezésre az egész évre, de ezt egészben kifizethetővé tették és az EU-Szíria Trust egy újabb 50 milliós programot fogadott el, hogy a palesztin menekültek igényeit próbáljuk meg ellátni. A már meglévő 3 millió eurót egészíti ez ki a folyamatban lévő programokat. Aztán az Európai Szomszédsági Eszköz is a 2018-as évre rendelkezésre bocsát további 100 millió eurót. Az UNDRA sürgősségi programjait Gázában már több éve támogatja a bizottság. 2018-ban az egészségügyi műveleteket különösképpen támogatja a bizottság 2 millió eurós összeggel. Az EU kiszámítható partnere az Undrának politikailag és finanszírozási szempontból is. 2017. júniusában írtunk alá közös nyilatkozatot a két szervezet között a pénzügyi és politikai támogatásról, illetve az Undra reform tevékenységeiről. Ez is bizonyítja, hogy folyamatosan elkötelezettek vagyunk a térség iránt, nem csak idén, hanem a jövőre nézve is. Eddig a bizottság 106 millió eurót allokált az Undrának, az ENSZ és tagállamai nyújtják a legnagyobb segítséget a palesztin menekülteknek. Jelenleg nem állunk abban a helyzetben, hogy jelentősen növeljük a támogatást, és hogy a jelentős USA csökkentéseket ellensúlyozni tudjuk. De nemrégiben felhívás fogalmazódott meg a tagállamok felé, hogy folytassák a támogatást. Enrique Guerrero, who asked the question. En primer lugar quiero... Enrique Guerrero az első hozzászólunk. Nos, először is köszönöm a válaszát, és hadd gratuláljak a válaszhoz. Rengeteg információt sikerült ennyi időbe tömörítenie. Nem mindig kapunk ennyi információt akkor, amikor az Európai Bizottságtól kérdezünk valamit. Most úgy tűnik, hogy valóban érdemi választ kaptunk que tuve como ponente de ayuda humanitaria con responsables de UNRWA en Bruselas. A humanitárius segély koordinátoraként nemrég találkoztam érintett szervezetekkel itt Brüsszelben. Az Európai Bizottság 14 ezer sérült volt a legfrissebb konfrontációk során, rengeteg traumatikus, rengeteg trauma ről beszéltünk, tehát újabb válság alakult ki az egészségügyi ellátórendszerben a gázai övezetben. Ugyan... Euros para los dos meses siguientes a la reunión, que fue hace unas semanas Pár héttel ezelőtt tartottuk ezt az említett ülést, ezt követően további 2 millió eurót folyosítottak. Egy dolog biztos, a gázai helyzet, most nem is megyek bele a politikai részletekbe természetesen, illetve a válság helyzet részleteibe, de azt tudjuk, hogy csak tovább rontja a helyzetet az a tény, hogy az ENSZ illetve az Amerikai Egyesült Államok mint egy büntetésképpen a támogatást ö, csökkenti, tulajdonképpen egy ö, börtön, egy, ö, egy, egy, egy szabatéri börtönként működik, ahol ö, az emberek csak és kizárólag a humanitárius segélyből élnek, bezárva falak közé. Az Európai Unió úgy döntött, hogy átveszi az Amerika által hagyott űrt. Ez jó hír, hiszen a közeljövőben nem fog megoldódni a helyzet magától. Éppen ezért azzal kapcsolatban lenne kérdésem, hogy milyen a kapcsolat az Európai Bizottság és az UNDRA között, pontosan hogyan működik ez, akkor, amikor a válság azonnali igényeire kell. Nobody else has asked for the floor on this, so I pass the floor straight back to the Commission. Senki nem kért szót, ezért megadom még egyszer a bizottságnak a szót. Árne Litz, mégiscsak. Köszönöm szépen, röviden. Tárgyaltam a szövegről, amelyet eh, az ECR-től a GUE-ig mindenki elfogadott. Um, what we called in this report as well is to strengthen our uh, capacity a tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy a tiltakozás 21. napjához érkeztek. A parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására, ellenkezőleg a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját. Emiatt túllépést továbbra sem biztosítunk, köszönjük a figyelmüket. Yes, I'm going to answer to the first question. Um,